remélem, hogy önök is részt fognak ebben venni, és 2014 elején. Köszönöm szépen figyelmüket. Grazie, commissario Barnier. La discussion... Köszönöm szépen, Barnier biztos úr. Az erről a rendről folytatott vitát ezzel lezárom, holnap délben ejtjük meg a szavazást. Következő napirendi pont a járművekről szóló közös vita. Először a két vagy három kerekű járművek, valamint a négy kerekű motorkerékpárokról szóló Van jelentés következik, majd a mezőgazdasági vagy erdészeti járművekről szóló Pancieri jelentés. Először Van úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, elnök, mindenkinek jó napot kívánok. Egy technikai dossziéról van itt szó, amely már nagyon régen készül, és nagyon fontos jelentősége van a belső piacra vonatkozólag. Nem csak műszaki előírásokról, van szó a két és három kerekű járművekkel kapcsolatban, hanem a felügyeletről is. Hogy most akkor az első témával kezdjük, tehát a műszaki követelményekkel, azt lehet mondani, hogy az utóbbi két évben öt fontos pontot kellett megvitatnunk, a rendelettel kapcsolatban. Először is azt, hogy milyen kategóriákra osszuk fel a járműveket, ez mindenkinek világos. Pancieri kollégával is megtárgyaltam a különböző haszonjárművek kérdését, aztán a fék rendszerekét, tehát az ABS lenne kötelező, ezeket ugyanakkor biztonságosabbá kell tenni a, készült egy tanulmány is, amely készülni fog egy tanulmány is, amely eldönti majd, hogy ez megfelelően hatékony-e vagy nem. Aztán még vannak más követelmények is, például a ö, ö, tartossági követelmények, illetve a kibocsátással kapcsolatos követelmények illetve a járműveknek a világításáról is szó volt. Nagyon fontos, elnök úr, hogy ezeket a járműveket biztonságossá tegyük, ugyanis sokszor Kínában és Koreában készítik ezeket a járműveket, és aztán az Európai Unióban behozzák, olcsón meg lehet venni, viszont nem elég biztonságosak. Már pedig nagyon fontos a biztonság. Mindenkinek megköszönöm az ezzel kapcsolatos munkát, különösen a Dán soros elnökségnek, amely alatt nagyon nagy erőlelépés történt, valamint a tanácsnak és a bizottságnak is köszönöm az ehhez való hozzájárulást. Vannak még tisztázatlan kérdések, először is a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, amelyek és a végrehajtási aktusokról, arról beszéltünk, hogy lesz elegendő idő az ágazatnak ahhoz, hogy az új rendelkezéseket átültessék, de a, hogyha túlságosan sokat, sokáig készülődnek a végrehajtási aktusok, akkor lerövidül ez az idő. A, ezért kérem, hogy a bizottság tegyen meg mindent aznak érdekében, hogy a végrehajtási rendelkezések minden, minél előbb megrend, megjelenjenek. Aztán a kibocsátással kapcsolatban az euró 5-ös kategóriában 2016-ra lesznek meg az értékek. Egy tanulmány készül majd arról, hogy ne csak a szennyezés, hanem az ezzel kapcsolatos költségek is beleszámítsanak aztán még, ami nem egészen világos, ez az elektromos motorok kérdése, ugyanis nem esnek ennek a, az irányelvnek a hatája alá hatája alá, mert a sebesség határaik, illetve zónáik mások. Ugyanakkor nagyon sokszor ezek okozzák a legnagyobb baleseteket, és vélemények szerint ezért, hogyha szükséges, akkor, akkor be lehetne venni őket e, ennek a jogszabálynak a hatása, hatája alá mégiscsak. Ez e, az angol motorgyártók ennek igen aktívan mondtak, és sajnos úgy van, hogyha az angolok valamit kritizálnak, akkor az nem fog megtörténni, pedig jó lenne, hogyha ez nem így lenne. Köszönöm szépen. Grazie, eh, quattro minuti. Köszönöm szépen. Panzéri úr négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az eljárások 2010. novemberében indultak, ez egy nagyon technikai és politikai munka, ez két évet vett igénybe, mert eléggé nehez, nehéz volt. És itt a tanácshoz ajánlása is szükséges. Ezért meg kell köszönni mindazoknak az erőfeszítéseiket, akik ebben részt vettek, árnyék jelentőstevőknek, frakcióvezetőknek, asszisztenseknek, bizottságnak és tanácsnak egyaránt Egyetértettünk első olvasatban a végzeges szövegben, és ez szerintem nagyon fontos. Ennek a rendeletnek az a célja, hogy létrehozzunk harmonizált szabványokat a gyártás területén, amíg mezőgazdasági és erdészeti traktorok területén, annak érdekében, hogy jól működjön a belső piac, és mindenek előtt annak érdekében, hogy garantálni tudjuk a megfelelő alkalmazását a különböző kritériumoknak, ami segíti a működés biztonságát, illetve a foglalkoztatás biztonságát azok számára, akik itt dolgoznak, és egyben ezzel védhetjük a ö, környezetet is. Az új kritériumok 7-es és 6 és 8-as cikkeket úgy tekinthetjük, hogy ez egy igazi sikere az Európai Parlamentnek. Sikerült a különböző kockázatokat lefedni, mindazokat, amelyek a dolgozókat veszélyeztetik, különösen az áramütés és nem, becsül, nem szabad alábecsülni az egészségügyet és a biztonságot azon a személyek esetében, akik ezen a területen dolgoznak. Ezért is fontos ezen járműveknek és rendszereknek a megfelelő felügyelete. Garantálni kell, hogy minden egyes előírást korrekt módon betartanak és a rendeletnek ez a célja. A rendelet hozzájárul ugyanakkor a vállalatok versenyképességéhez is, mert egy egyszerűsített jogszabályról van szó a jelenlegi szabályozáshoz képest. Jobb az átláthatóság, és az adminisztratív terhek is csökkennek, a 24 ponttal, és az egészet egyetlen egy rendelettel helyettesítjük. Ezek fontos elemek. Nagyon fontosak ezek az elemek, mert ezzel a rendelettel próbálunk elérni egyéb célokat is, amelyek túlmutatnak a belső piac építésén, és azon, hogy szabályozzuk ezt a belső piacot, és átlátható legyen a versenyképesség. Távolabbra mutat ez, mert hozzájárulunk az ágazat megerősítéséhez, és ezzel megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a foglalkoztatás és a versenyképesség fenntartásához. Ez szerintem mindenképpen gyümölcsöző eljárás, és az összes politikai frakció hosszantartó együttműködést mutatott korrekt módon, azzal a célral, hogy végül a parlamentnek egy megfelelő olyan rendeletet hozunk létre, amit mindenki el tud fogadni. Elnök, köszönöm szépen, Táliáni biztosi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő hölgyek és urak. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Különösen azért, mert most zárunk le egy nagyon hosszadalmas eljárást, és néha ez nehézkes is volt bizonyos pontokon. Az volt a célja ennek az eljárásnak, hogy két jogszabályszöveget elfogadjunk. Ezek nagyon fontosak technikai szempontból, és csökkentik a hatályban lévő jogszabályok számát, és azért is örülök, mert hogyha mezőgazdasági és erdészeti járművekre kerül sor a meghallgatásokon, amikor biztosi sem zajlottak, azt a kötelezettséget vállaltam, hogy előrelépés történik majd ebben az ügyben. És úgy gondolom, hogy ezt teljesítettem is. Nyilván támogatott az Európai Parlament ebben hosszadalmas tám- tárgyalások voltak, ahogyan ez el is hangzott, de a kimenetele ezeknek a tárgyalásoknak pozitív volt, és köszönöm szépen az előadóknak és az árnyék előadóknak a kompromisszumos szöveget, hiszen ez tükrözi azt a konstruktív tárgyalást, amit a bizottsággal folytattunk, ez szinte két éves folyamat volt. Mint említettem, ez a téma nagyon komplex és nagyon szakmai részletekkel terhelt, és Remélem, hogy ezeknek a járműveknek a környezetvédelmi és biztonsági teljesítménye jelentősen javulni fog ennek következtében. Európa minden állampolgára javát szolgálja ez. Nyilván az iparágnak szüksége van arra, hogy időt kapjon a gyártósorok módosítására, hogy az új követelményeknek megfeleljenek. Lehetővé kell tenni a cégeknek és a hatóságoknak is, hogy csökkentsék a költségeket, úgyhogy mindenképpen pozitív eredményeket várunk. Ennek a két szövegnek az elfogadása fontos előrelépést jelent az, az egyszerűsítés és a jobb szabályozás szempontjából is. Ugyanakkor azt is szolgálja, hogy megerősítsük a belső piacot, ahogyan ezt egyébként az előadók is hangsúlyozták. Ebben a két rendeletben 40 korábbi jogszabály szöveget váltunk fel ezekkel a, az új jogszabályokkal. Van de Kamp úr is említette ezt a továbbiakban, és ezt az aspektust nyomon fogjuk követni. Javítani tudtuk az összhangot a két uniformizálási rendszer között. Elnök asszony, szeretném kiemelni a két legfontosabb dolgot a szövegből. A karbantartási információk nyilvánosságra hozatala vagy nyilvántartása nagyon lényeges, ez a verseny kiegyenlítettsége miatt fontos, és a piaci követelmények teljesítése miatt, illetve következetes lesz a besorolás és a különböző jármű kategóriákba. A különböző kategóriákat most meg is említhetném, ezek mindkét rendelet hatája alá tartoznak, hogyha megfelelnek a műszaki feltételeknek. A negyedik pont a környezetvédelmi kialakítása a járműveknek, ez is javult. Nem akarok most pontról pontra végigmenni ezeken a vonatkozásokon, az előadók ezt már megtették, nagyon világosan elmagyarázták, csak felvetettem néhány fontos pontot, nagyon sok témát egyeztettünk a parlament és a tanács között, és nagyon kielégítőek voltak az eredmények, úgyhogy szeretnék még egyszer köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és még egyszer ismétlem, hogy köszönöm a parlamentnek, hogy segítettek abban, hogy az itt vállalt és a nyilvánosság előtt vállalt kötelezettségemet teljesíthettem ezért vagyok hálás, mert sokszor gyanakvás övezi a munkánkat, hogy megfelelően dolgozunk-e, és azért nagyon fontos, hogyha betartjuk az ígéreteinket, hiszen ez pozitív visszajelzésekre adhat okot. Köszönöm szépen, biztos úr! A közlekedési idegenfogalmi bizottságból Zele úr két percben. Köszönöm szépen, biztos, asszony, biztos úr és elnök asszony. Először is szeretném Van der Kamp úrnak megköszönni ezt, az, ezt a megállapodást, amelyet a parlamentben elért. A közlekedési szakbizottság úgy gondolja, hogy leginkább az közé, közúti biztonságra van kihegyezve ez a jelentés, hiszen pontosan ezek a járművek okoznak nagyon, okozzák a balesetek nagy részét. Nagyon jó tehát, hogy a közúti balesetek szempontjából, a közúti biztonság szempontjából nagyon helyes, megfelelő biztonsági intézkedéseket hoz a, a javaslat a ö, motorkerékpárokkal kapcsolatban, és köszön, örülök annak is, hogy a kvadok is a hatája alá estek. A, a rendeletnek, mégpedig úgy, hogy a közúton is és a terepen is legalábbis a minimális követelményeknek megfeleljenek. Na most az ABS, illetve a kombinált fékrendszerekkel kapcsolatban a szakbizottság úgy gondolja, hogy a maximális biztonsági szint elérése volt a legfontosabb. A, hogyha a jövőbeni ö, hatástanulmánya azt mutatja, hogy motorkerékpárok számára is a legjobb lenne az ABS rendszer bevezetése, akkor a rendület, rendeletet is felül lehet vizsgálni. Azon kívül az enduro és a triál motor, motorbiciklik, motorkerékpárok ennek a rendeletnek a hatája való bevétele is jó intézkedés volt.

Köszönöm szépen. Most pedig az SND eh, frakció nevében Westphal Karsten eh, kapja meg a szót. Elnök asszony, eh, biztos úr, kedves kollégáim, ami sokáig tart, az végül jól alakul az R kategóriás járművek típus jóváhagyásáról végre készült egy jó jelentést. Az, a munka sokkal tovább tartott, mint ahogy gondoltuk, illetve mint ahogy reméltük volna, és sokkal több sokkal több csapda volt az úton, mint amennyire gondoltunk. Minden esetre most köszönöm szépen Van der Kamp jelentéstevő úrnak a jó együttműködést. Együttesen a tagállamokkal még többet tudnánk elérni ebben a témában a frakcióm azt javasolja, hogy támogassuk ezt a jelentést, de azért azt is elmondanám, hogy sokkal jobban, jobb is lehetett volna ez a jelentés, mégpedig úgy, hogy nagyobb biztonságot garantál. A szociáldemokraták kezdettől fogva a biztonságot, először a járművek, másodszorban pedig a vezetők biztonságát tartotta legfontosabbnak. A motorkerékpár vezetőkkel kapcsolatban a balesetek száma ugyanis évek óta változatlanul magas. Az európai közúti balesetek, halálos közúti baleseteknek nagyon nagy részét képviselik, és a motorkerékpár balesetek, halálos kimenetű, baleset, kimenetű balesetek számának csökkenés, csökkentése a mi célunk, és az én célom is, hiszen minden haláleset elfogadhatatlan. Ugyanakkor hogyha a belső piacra is jó hatással kell, hogy legyen ez a jelentés, akkor tovább kell dolgoznunk még az ügyön. Például egy a hatékony ABS fékrendszer témájáról meg kell győznünk mindenkit, és a költséghatékonyság is a költséghatékonysága is elég jó, tehát nem igaz az, hogy az ABS az túl drága így a, egy bizonyos motor kapacitás, vagy motor térfogat fölötti motoroknál 2017-től már az új, újonnan elkészített járművekre is kötelező jellegű lesz ennek a fékrendszernek a bevezetése. Sajnos azt be kell ismernünk, hogy ezen a ponton a bizottság javaslatát nem tudtuk javítani, sokkal többet szerettem volna elérni, de a bizottság és a tagállamok hát hogy finoman fogalmazzak, nem értettek egy, együtt ebben az ügyben. Minden esetre 2019-ben lesz majd egy jelentés, és ez a közlekedési balesetek statisztikáján alapulva kell majd megvizsgálja, hogy az ABS rendszer mennyire változtatja meg a közlekedési balesetek számát, és majd ezen, ennek a jelentésnek az alapján kell majd azt ö, átgondolni, hogy kötelezővé tegyük-e a fékrendszer beépítését. Ö, a téma tehát ö, továbbra is nagyon aktuális marad. Azt is szeretnénk, hogyha 2019-ig az összes joghiányosság megszűnne. Biztos vagyok benne, hogy ezek meg, tud, ezek meg fognak majd valósulni. Nagyon jó az, hogy az európai motorosok körében történő baleseteket a jövőben nagyon nagy mértékben csökkenni, csökkenteni fogjuk. Köszönöm. Köszönöm, az elnök, az ALDE nevében Mendez úr kapja meg a szót három percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, többek között Van de Kamp és Penzieri úrnak. Nagyon fontos rendeletről van szó, ami segít a belső piacot javítani. Nagyobb lesz a biztonság, jobb lesz a környezet, világosabbak lesznek a szabályok a fogyasztónak és a gyártók számára, és a költségek is, elsősorban az administratív költségek területén, és a szabályok is egyszerűbbek lesznek. Ezért én ezt fontosnak tartom. Ez rendkívül technikai ügy volt, és én magam is időnként úgy érzem magamat, mint egy technokrata. Időnként olyan nehéz, hogy egyszerűen elöntött minket a módosító indítványoknak a száma, és sokszor azt hittem, hogy technikai szakember vagyok, nem is politikus. Jobb lenne, hogyha több politikai lendület lett volna ebben az anyagban. Például a jövőben akarjuk-e, hogy a, például az akkumulátorok cserélhetőek legyenek a különböző típusú elektromos járműveknél, vagy pedig már most most is mindent befagyasztunk a szabályosítási ügyben. A mit akarunk, mit nem akarunk a biztonság érdekében, hogyan küzdhetünk a rossz termékek ellen. Például akarjuk-e azt, hogy Made in Europe kerüljön rá a termékeinkre, hogy a vásárló, a fogyasztó tudhassa-e azt, hogy melyik országban gyártották az adott terméket. El akarjuk-e kerülni a tisztességtelen versenyt, vagy hogy melyek azok a traktorok, amelyeket lehet használni vontató járműként is, és ugyanakkor a teherautóknál például sokkal bonyolultabb a regisztrálás, a szabványosítás. Én örültem volna, hogyha Európ, minimális európai szabályokat állapítunk meg, ami mindenütt vonatkozna a vezetőkre és egy információt kellene, vagy például rendszeresen kellene továbbképzést is szervezni. Általában a fiatalkorban megszerzik a jogosítványt, és aztán közben változnak a járművek, a berendezések, a szabályok, és nem feltétlenül követik a vezetők ezeket. Tehát szeretném, hogyha az ilyen anyagoknak lenne egy nagyobb politikai vetülete és dimenziója, amire az állampolgárok is jobban odafigyelnek, és akkor egy igazi politikai tűzijátékot tarthatnánk, amit én nagyon szeretnék. És úgy gondolom, hogy holnap egy nagyon nagy többség meg fogja szavazni ezt a két jelentést. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most a CR nevében Harbour úr kapja meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugyanúgy, mint a szakbizottság elnöke, én is abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy árnyék előadó voltam mindkét témában és az Egyeztető Bizottságban is. Úgyhogy köszönöm mindkét előadó munkáját és a kitartását, hiszen nagyon lényeges technikai kérdésekkel kellett megküzdeni ők, és lehet, hogy politikailag nem annyira izgalmas ez a kérdéskör, de nagyon lényeges mindkét iparág számára, és ráadásul meghatározza a jövőre nézve az alapjait egy egyszerűsített típus jóváhagyási rendszernek. Ezért nagyon lényeges, hogy a környezetvédelmi és biztonsági vonatkozások sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak, nagy az előrelépés ebben a tekintetben. Ezek az a járművek egyre népszerűbbek a városi kultúrákban, és egyre nagyobb részt kapnak a városi közlekedésben, ezért nagyon fontos, hogy ezeknek a változásoknak a bevezetése nagyon észszerűen történik, hatékonyan és költséghatékonyan, és ami a traktorokat illeti, nyilván itt is nagyon sok kérdéssel kellett megküzdenünk, a mezőgazdasági gépekkel kellett megismerkednünk egyrészt, másrészt tanulmányoznunk kellett a rájuk vonatkozó rendeleteket, de most már van egy európai átfogó típusjóvágyási rendszerünk, és így egységesen lehet értékesíteni ezeket a termékeket az Európai Unióban. Üdvözlöm azt a tényt, hogy nem sokára a gyorsabb traktorok is megjelennek, és ezekre is vonatkoznak ezek a szabályok, illetve két kategória volt a kis súlyú mezőgazdasági járművek esetében. Nagyon nagy volt az együttműködés a két előadó között, és a bizottság példaértékűen kezelte ezt, úgyhogy a biztos úrnak szeretném még azt mondani, hogy persze még nem értünk az út végére, hiszen a felülvizsgálat a delegált aktusok esetében lényeges szakasz, és ez az első csomag, amiben ennek nagyon nagy figyelmet fogunk szentelni, hiszen biztosítani akarjuk, hogy minden szabály megfelelően végrehajtásra kerüljön ebből a csomagból, és minden érdekeltet elérjenek ezek, és válaszoljanak az igényeikre. Köszönöm szépen. És az FT csoport nevében a következő előadónak, Bafton úrnak adom meg a szót. A 18. cikk összefüggésében nincsen bizonyíték a funkcionális biztonságra és, a mezőgazd- és az környezetvédelmi szabályok érvényesülésére. Volt egy hatástanulmány is erről, és a trialógus a 48 lóerős járművekre is vonatkozott a, jogsz, a jogosítvány irányelvvel összefüggésben. Ha csak biztonsági szempontokat veszünk figyelembe, akkor a 48 lóerős járműveket miért hagyják ki, vagy mentesítik ezek alól a követelmények alól? Hogyha csak a teljesen jóvá hagyott rész, alkatrészeket lehet a jövőben értékesíteni, akkor nagyon nagy nehézséget okoz ez a kis előállítóknak, az után gyártott termékek előállítóinak, ezért nem teljes ez a dokumentum, a végleges dokumentum nem is volt a pro az eljárási fájlban, csak ma reggel elérhető. Amit az Európai Parlament elé bocsátottak ma délelőtt, nem volt nyilvános, nem volt jelen a szükséges nyelveken elég ideig. Az egész eljárás kétséges demokratikus szempontból, nem átlátható, és egyszerűen átnyomtak egy jogszabálycsomagot, anélkül, hogy megfelelően felülvizsgálta volna a parlament, még mielőtt holnap szavaz róla. Költségvetési visszafogásokat kell alkalmaznunk, ezt a bizottság is tudja, de én azt kérném, hogy legalábbis később tartsuk meg a szavazást, hogy megfelelően demokratikus eljárásokat tudjunk követni. Köszönöm szépen. Il gruppo Köszönöm szépen. A GUE nevében Henin úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal, hogy mindent szabad, szabályozni akarunk, egyszerűen érthetetlen és hatékonytalanná tesszük a szabályozást hogy a quad, a minimotor, a villamos bicikli, mint hogyha mind azonos kategóriába tartozná, tartozó járművek lennének. Természetesen nem, sőt vannak, amiket inkább másra használnak, mint amire létrehozták őket. Ezért nagyon fontos lenne, hogy alkategóriákat határozzunk meg. Csak egy kategóriát veszünk, például a quadok, vagy például a minimotorok, vagy a minikvadok néhány év alatt igazi új idők koroknak a járművel mellett, és e, a nem ott használják, amire létrehozták, és éppen ezért vannak biztonsági problémák. Veszélyesek az állatokra, a gyalogosokra, nagyon sok e, területen e, bajt okoznak, és általában nem felelnek meg a szükséges feltételeknek, ami kellene ahhoz, hogy közúton jár közlekedhessenek. Franciaországban a quadok, a mini quadok és a mini motorokkal általában tíz évnél fiatalabb gyerekek okozzák a a baleseteket. Ezek a, bale, ezek a járművek ö, természetüknél fogva balesetveszélyesek. Tehát sokkal nagyobb erőt kellene adni a jogszabálynak, a biztonságra, a képzésre, a zajhatásokra, és hogy milyen körülmények között hol használhatóak. Ezzel nyilvánvalóan védez, védeni kívánjuk azokat, akik áldozataik lesznek, illetve azokat, akik megfelelően és biztonságosan használják ezeket. Ezért lenne fontos, hogy kötelező legyen a szabályozás, megfelelő ö, ö, újrahasznosítást, és különösen meg kellene tiltani ezeknek az importját. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Mitchell képviselőnek adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Köszönöm a jelentéstevők munkáját, Fandekamp és Pancieri jelentéstevők munkáját. Szeretném eh, megragadni a bizottság jelenlétében, a biztos úr jelenlétében az alkalmat, hogy bizonyos biztonsági követelményekkel kapcsolatos aggodalmamat kifejezzem, mégpedig a tartossági követelményekről van szó. Eredetileg csak négy jármű kategória volt a tesztelés alatt. Most eh, ez a négy kerekű járművek tartoztak ide, de most már a két és a három kerekük is itt ide tartoznak, tehát időnkénti tartósági, illetve út, út, közúti alkalmassági tesztet tennének köz, kötelezővé ezzel kapcsolatban. Egy tanulmány, amit az Európai Bizottság is pénzel, azt állítja, hogy csak a balesetek 1%-a kapcsolható össze műszaki problémák Természetesen a közúti biztonság nagyon fontos, de ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk a költ, elfeledkeznünk a költségekről sem. Hogyha a Hollandia példáját vesszük, ahol a motorkerékpáros balesetek aránya a legalacsonyabb. Például elmondhatjuk, hogy nincsen kötelező közúti biztonsági tesztkövetelmény. Svédországban Svédországban kötelező, ez az egyetlen olyan skandináv ország, ahol ez kötelező de ezt is megváltoztatták 2004-ben az évenkénti gyakoriság helyett két, e, e, két évenkénti gyakoriságra változtották, mivel nincs olyan, nincs szükség rá, hogy ilyen gyakorisággal, egyéves gyakorisággal ellenőrizzék a motorkerékpárokat, és ha jól tudom, akkor ez nem befolyásolt a motorkerékpárok által bal, okozott balesetek számát. A az éves költsége ennek a, ennek a kötelező intézkedésnek 2,2 millió euró jelen, lenne Európa szintén, szinten, és valószínűleg nem befolyásolná az európai balesetek statisztikáját. Kiegyensúlyozottan kell hát megközelítenünk ezt a kérdést, különösen olyan időkben, amikor a családok és a polgárok számára a, további költségek terhelése igen kellemetlen lehet az, ez a jelentés ugyanakkor nagyon fontos lépéseket tesz afelé, hogy a jogszabályokat egyszerűsítse, és biztosítsa azt, hogy a motorkerékpárokat biztonságosabbá tegyük, és harmonizáljuk a rájuk vonatkozó jogszabályokat. Nem ugyanakkor, csak akkor van értelme az európai szintű szabályozásnak, amikor az ilyen szabályozás valóban hatékony és, és, és jó hatással jár. Elnök. Cikáó asszonynak meg adom meg a szót három percre. Köszönöm szépen. A belső piac kifejlesztése érdekében szükség van arra, hogy a jó, típus jóváhagyási eljárásokat egész Európában megváltoztassuk. Egyszerűsíteni kell a jogszabálykeretet, biztosítanunk kell a működési és környezeti biztonságot, a közúti biztonságot, harmonizálnunk kell a környezetvédelmi jogszabályokat, amelyek a motorokkal kapcsolatosak. Tehát a mezőgazdaság és erdészeti járművekre is gondolnunk kell, illetve a különböző motorkerékpárokra is. Ezzel kapcsolatban szükséges a közúti biztonság biztosítása. Ezzel kapcsolatban az új technológiákat is figyelembe kell vennünk, és jó piacfelügyeletet kell biztosítanunk. A mezőgazdaság és erdészeti járművek típus jóváhagyásáról szóló rendelet ugyanakkor nem sértheti a nemzeti rendelkezéseket vannak külön követelmények a, a jogosítványjal kapcsolatban, a maximális megengedett sebességgel kapcsolatban, és vannak bizonyos intézkedések, amelyek bizonyos fajta utakra vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a belső piac működését javítsuk, különösen az áruk és szolgáltatások áramlását elősegítsük, nagyon fontos, hogy a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférés se kapcsolatban legyen egy egységes egységes, form, egységes formanyomtatvány, és hogy egyenlő hozzáférés létezzen. Fontos, hogy olyan műszaki előírások létezzenek, amelyeket az internetre is föltöltenek a gyártók. A mopedekről a két kerekű járművekről szóló rendelet rendkívül fontos. És amikor az alkatrészekkel vagy egy bizonyos termékkel kapcsolatos probléma merül fel, és a kiderül, hogy nem felelnek meg a típusjóváhagyásnak, illetve a különböző szabályoknak, akkor az azt kell, hogy maga után vonja, hogy a gyártók nem forgalmazhatják többé a terméket, illetve hogy az adott járművet nem szabad nyilvántartásba venni. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő felszólaló Manner asszony két percben. Köszönöm szépen. Biztos úr, szeretnék először is javar, gratulálni az előadónak a kiváló jelentésért. A belső piac kiteljesítése mellett az is nagyon fontos, hogy a típusengedélyezés harmonizált legyen a berendezések és gépek esetében. Ez javítja az európai gyártók helyzetét. A kölcsönös elfogadás a típusengedélyek esetében például arra fog vezetni, hogy a mezőgazdasági erdészeti gépeknél fokozódik a berendezések szerepe. Nagyon sok a kockázat, és nagyon sok a foglalkozási kockázat, a munkavállaló kockázata. Nagyon bizt, fontos, hogy minél biztonságosabbak legyenek eh, a berendezések, a gépek. Ez alapvető követelmény egy biztonságos munkahely megteremtéséhez, ezért nagyon fontos, hogy biztonságos berendezéseket használjanak a mezőgazdasági és erdészeti vállalkozók. Természetesen Bizonyos rugalmasságra szükség van nemzeti szinten, a nemzeti szabályozás szintjén. Nagyon jó volna, hogyha a kis gyártók lehetőséget kapnának arra, hogy nemzeti típusengedélyezésnek vessék alá a termékeiket, hiszen bizonyos gépeket csak adott tagállamban forgalmaznak. Ami ezeknek a járműveknek a maximális sebességét illeti, ezt is nemzeti szinten kell szabályozni. Köszönöm. Grazie, onorevole Rossi. Köszönöm szépen, Rossi úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék a két előadónak köszönetet mondani, különösen Páncéri úrnak. Bebizonyította, hogy nagyon jó közvetítő. Két rendelés, rendeletről beszélünk, amelyek hasonló, de nagyon komplex témákat tárgyalnak, az egyik a mezőgazdasági és erdészeti járművekkel, a másik pedig a két-három kerekű járművekkel és a négy kerekű vadokkal foglalkozik. Szinte egyhangú volt a szavazás a szakbizottságban. A cél az, hogy egyszerűsítsük a szabályozást, és javítsuk a biztonság és környezetvédelmi előírásokat ami a mezőgazdasági és a, az erdészeti gépeket és berendezéseket illeti. Abból indultunk ki, hogy ne kelljen minden ilyen járműnek megfelelnie technikai és környezetvédelmi előírásoknak, vagy legalábbis nem ezeknek a teljes körének. A két-három kerekű járművek, illetve kvadok, a szabadidős járművek, illetve a mezőgazdasági járművek, ezeket a kategóriákat elkülönítve kell kezelni, a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan is szabályok fogalmazottak itt meg. Nem szabad, hogy túl sok kötelezettséget írjunk elő a gyártók számára, és úgy gondolom, hogy a két rendelettel kapcsolatos szavazás pozitív kimenetelő lesz, és ez a felhasználók, fogyasztók szempontjából is előnyös, átláthatóbbak lesznek egyszerűen a szabályok. Higgins képviselő három percben. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak a munkának, amit Wien van de Kamp végzett. Wien maga is motoros, és ez szerintem nagyon fontos, amikor ez a jelentés elkészült. Ahogy a népárt, á, néppárt árnyék jelentő jelentéstevéként nagyon sok e-mailt kaptam az európai motorosoktól ezzel a témával kapcsolatban. És Szerintem Van de Kamp úrnak sikerült megfelelő egyensúlyt teremtenie. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ennek a parlamentnek az egyik fő célja, hogy a közúti biztonságot elérjük és biztosítsuk. Ezért nagyon fontos az a hangsúly, amit az ABS és a CBS fékrendszerekre helyezett. Egy kötelezően kellene azt, hogy megfelelően kerüljenek elhelyezésre a különböző világító testek is a járműveken. Tudjuk, hogy a motorosoknak nyolcszor akkor az esélyük, hogy baleset részesei lesznek, mint egy gépkocsinak Remélem, hogy a motorosok megértik, hogy miért fontos ez a rendelet, és miért ennyire fontos ezt betartani. Nagyon örülök annak, hogy sikeres volt a trialógus a bizottság, a tanács és Van de Kamp úr között az Európai Parlament képviseletében és még akkor is, hogyha időnként nagyon lassú volt az előrehaladás, végül is most nagyon pontos és megfelelő szabályozás van a kezünkben, ezért valamennyien ilyen együtt kell, hogy dolgozzunk annak érdekében, hogy csökkentsük a közutakon a haláleseteket ami pedig a másik jelentést illeti Panzéri kollega jelentését, amely a traktorokkal és az erdészeti járművekkel foglalkozik. Elégedett vagyok a jelentés készítője ugyancsak megfelelő egyensúlyt ért el, és elkerülte a túlzott adminisztrációs terheket. Szerintem ez is egy olyan jelentés, ami hatékony a belső piac, a környezetvédelem szempontjából, és a határon átnyúló mezőgazdasági gépjárművek kereskedelme szempontjából is versenyképes piacot hozott létre el az Európai Unión belül. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a spontán hozzászólásokra térünk át. Basescu asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közúti balesetek azoknak a kozúti baleseteknek a száma, amelyekben motorosok sérülnek meg túlságosan magas. Ezt csökkenteni kell. A motorkerékpárosok sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint az autóvezetők. Ezért gondolom úgy, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályi keret egyszerűsítése nagyon is üdvözlendő sokkal nagyobb figyelmet kell szentelnünk a közlekedés biztonságnak, környezetvédelemnek és a közúti alkalmasságnak. Ugyanakkor a belső piaci, illetve a a belső érdekeket és a közjó érdekeit is fontos figyelembe vennünk. Ilyen módon biztonságos, zöld, városi mobilitás alakulhat ki. Ez a javaslat nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy az európai piacot aktívabban felügyeljük, és ez ehhez kötelező feltételekre van szükség. Elnök, köszönöm szépen Prendegázt kolléga. Köszönöm szépen, kollégák. A tanácssal elért kompromisszum világos és egyszerű jogi keretet teremt rendkívül fontos közúti biztonsági követelményeket fog felállítani, amely csökkenteni fogja a halálos kimenetelő balesetek számát. Azonban a azt is meg kell, meg, meg kell tudnunk magyarázni a választókerületünkben, hogy milyen előnyökkel járnak ezek a javasolt változtatások, például a fékező rendszerek beszerelése, amely nálunk például a teljes közúthálózat 85%-ára vonatkoznak, de a bizottság csak egy hatástanulmányra hívja fel ezzel kapcsolatban a figyelmemet, tehát szükségem lenne a bizottságtól részletesebb további információra annak érdekében, hogy a választókerületemet megfelelőképpen tájékoztatni tudjam arról, hogy miért fontos fontosak, és miért elengedhetetlenek a javasolt intézkedések. Köszönöm, Csabineszki kolléga. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák. Úgy látszik, ma olasz estet tartunk. Az elnökünk is olasz, a biztos úr is olasz, és ráadásul nagyon fontos témát tárgyalunk. Azért kértem most szót a közlekedési bizottság képviseletében, mert meggyőződésem, hogy nagyon lényeges ez a vita, a ma esti vita. És tény, hogy nem szabályozhatunk mindent törvényekkel. Én nem tartom szerencsésnek a túlszabályozást, de ezek a rendeletek szükségesek túlságosan sokan vesztik életüket a közútakon. Lengyelországban az egyik kollégánk majdnem meghalt egy motorbalesetben, sajnos nem is tud itt lenni most még jelenleg, és nem tudja megerősíteni azt, amit most mondtam. Köszönöm. Honorevole Páska. Köszönöm, Páska kolléga. Köszönöm szépen. Az egyszerűsítés a kis járművek esetében három kerekű járművek, mopedek esetében jó hír. De csak akkor, hogyha nem nehezíti meg az érintett gyártók dolgát, hiszen a gyártóknak és a kereskedőknek még több kihívással kell majd szembenézniük, hiszen bizonyára növelni fogja az árakat az, hogy ebben a kategóriában is kötelező lesz az ABS. Nyilván az, hogyha korszerűsíteniük kell a gyártást, akkor ez drágítani fogja a gyártást. Remélhetőleg ezt majd ellensúlyozni fogja a fokozódó közúti biztonság és a környezetvédelmi normáknak való jobb megfelelés. Reméljük, hogy majd ugyanígy fogják ezt értelmezni vagy fogadni az állampolgárok is. Köszönöm. Amennyiben tovább eh, szó, eh, senki nem kér szót, akkor átadom a szót Tajani eh, biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Vandeas úr felvetett egy problémát, ami valóban egy technikai vitát kívánna. De van ennek egy politikai vetülete is, ezt nem hanyagolhatjuk el, és nagyon sokat léptünk ezen a területen is azzal, hogy elfogadtuk ezt a két jogalkotási szöveget. Először is Itten szabványokról van szó, amik nagyobb közúti biztonságot teremtenek, amivel védelmezzük állampolgáraink biztonságát. Szabványokról van szó, amelyek egyszerűsítik a jogszabályokat, a korábbi szabályozást, és itt ismét csak egy választásról van szó, egy döntésről, amivel tiszteletben tartjuk az állampolgárainkat, ugyanakkor jobban védjük a környezetet, és ugyanakkor megkönnyítjük az életét a vállalatoknak, legyenek azok kise, kicsik vagy nagyok, amelyek ezen a területen működnek. Szeretném hangsúlyozni, különösen a KKV-kra gondolva, hogy Gálperc asszony is említette, és egy másik hozzászóló is, ezért döntöttünk úgy, hogy egyszerűsítjük a mezőgazdasági és az erdészeti járműveknek a az engedélyezését, jóváhagyását. A mindkét területen nagyon sokat fejlődött a technológia, és a jövőben is így lesz, mert az európai ipar ezt ösztönzi. Tehát ezért fontos, hogy nyomon kövessük a jogszabályokkal is e az előrelépést, és ezt tettük. Hogyha azt akarjuk, hogy versenyképes legyen az európai ipar, akkor megbízható, biztonságos járműveket kell piacra e, engedni, ami egy nagyon nagy előny az állampolgárok számára, és Menders képviselő már nincsen itt. Azért mégiscsak válaszolok neki is, ami pedig a ö, hamisított termékek felügyeletét illeti. A ö, az olasz ö, hamisítós elleni ö, értekezletről jövök, ami ma volt Milánóban, és ott is elmondtam, hogy a bizottság kötelezettséget vállalt, és nem csak a játékok területén, hanem vagy a gumiabroncsok, vagy a harisnyaladrágok területén, hanem a gépjárműipar területén is. Elmondtam, hogy az a jogszabályszöveg, amit jóvá hagyott a bizottság, illetve 2020 környékén azt fogja megkövetelni, hogy ezeket a problémákat nagyon is nyomon kövessük, figyelembe véve azokat a veszélyeket, amit ez jelent a belső piacra. Szándékom, hogy ezt megfelelően végezzem, és különösen arra két jármű csoportra, amelyről ma beszélünk. Tehát javítani szeretnénk a gyártási feltételeket, a harmonizálni a kötelezettségeiket a gyártóknak, és utána meg kell vizsgálni azt, hogy milyen felelősség hárul azon tagállamokra, amelyek befogadják ezeket a járműveket. Itt nem egy rendőrségre gondolunk, nincs egy külön rendőrség, hanem a tagállamokra kell hagyatkoznunk, és a tagállamoknak kell vállalniuk, hogy ellenőrzik azt, hogy ne legyenek a hamisított járművek, illetve ne sokszorosodja meg a számok ez a tagállamok odafigyelését követeli, a technikai szolgálatok, illetve a járművek hitelesítését végző szervezeteknek is szerepük van ezen a területén. Figyelembe vettük a különböző észrevételeket és kérelmeket. Nagyon sajnálom, hogy a kérdések feltevői már nincsenek a teremben mert anélkül, hogy amellett, hogy a hatékony a hatástanulmányokat figyelembe vesszük, minden egyéb elemet is figyelembe kívánunk venni. Köszönetet szeretnék mondani a két jelentéstevőnek, nem tudok motort ajándékozni Van de Kampurnak és Panzéri úrnak sem tudok traktort ajándékozni, de úgy gondolom, hogy mindazok, akik használják a motorokat, traktorokat, azok örülni fognak annak a munkának, amit a két jelentéstevőnk végzett, és ez lehetővé fogja tenni, hogy jobban tudják majd használni ezeket a járműveket. Elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr, és most pedig Van de Kamp úrnak adom át a szót. Eh, köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni biztos úrnak a válaszait, és kollégáimnak a véleményüket. Köszönöm a dicséreteket, köszönöm a támogatást, amelyet az elmúlt időszakban kaptam mindenkitől. Meghallgattam biztos úr, amit biztos úr mondott, és természetesen nagyon fontos az, hogy a végrehaj, és még egyszer elmondanám, hogy a végrehajtási aktusok minél előbb el kell, hogy készüljenek annak érdekében, hogy a szektor, az ipar végre tudja hajtani, át tudja ültetni a rendelkezéseket. Az eh, ABS-ről eh, szóló tanulmány, illetve az Euró 5-ről bevezetéséről szóló tanulmány is nagyon fontos, de gondolom, hogy ezek is az önök napi rendjén vannak már, úgyhogy ezt figyelembe fogják venni. Még egy megjegyzésem lenne. Ennek a rendeletnek az ismertetése fontos, és ezzel kapcsolatban fontos az, hogy a javítási és a karbantartási információkhoz való hozzáférésről minden érdekeltek megfelelő tájékoztatást kapjanak. Most Bafton úr, amikor megvitattuk a szakbizottságban ezt a témát, akkor is jó lett volna, hogyha jelen van, de sajnos ma látom önt először, és ezt igen sajnálatosnak tartom. Na most az európai ö, ö, iparnak sokkal jobb az, hogyha az emberek BMW motorkerékpárt vesznek, ahelyett, hogy japán motorkerékpárokat vásárolnának. Köszönöm, most pedig Páncári kolléga kapja meg a szót két percre. Nem is kell két perc, köszönök szépen mindenkinek, köszönöm mindenkinek a munkáját, Jani úrnak is köszönöm, hogy felszólalt. Sajnálom, hogy nem tudnak traktort adni nekem, de hát úgyse tudnám hova tenni. Szerintem nem is kell már sok mindent hozzáfűzni ehhez a vitához megmutatta a vita, hogy konszenzus formálódik a rendelet tervezettel kapcsolatosan, és nagyon remélem, hogy ez a konszenzus majd a tanács szintjén is visszhangra talál. Nagyon örülök, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni. Köszönöm szépen. Az elnök, köszönöm szépen, ezzel lezártuk a közös vitát. Holnap délben lesz a szavazás. A következő ülés szak holnap kezdődik, 8.30-kor, 2.30-ig, illetve